Kedves kollégák, szeretném, hogyha meg tudnánk kezdeni a munkát, kérem foglaljanak helyet. Még mielőtt megkezdenénk a szavazást, szeretnék beszámolni az elnöki közlemények körében a koordinátorok döntéseiről. Tegnap születtek ezek a döntések. Elsősorban a jelentéstevők és fogalmazók megnevezéséről, kinevezéséről kell beszélnünk. Ez a leghosszabb cím, amit az Európai Bizottság az Európai Unió történetében kiötlött, és most felolvasom az erre vonatkozó szöveg címét, az Egyesült Államok és az Európai Unió Izland, Norvégia közötti légiközlekedési együttműködésről. A koordinátor véleménye az volt, hogy mivel ez egy ilyen hosszú cím, az elnöknek kell a jelentést elkészítenie a normál eljárás keretében. A légiközlekedési megállapodás Svájccal itt a jelentéstevő kinevezése rotációs alapon történik, a frakciók megállapodtak ebben a rotációban, úgyhogy az ALDE frakcióhoz kerül ez a téma, ami pedig a Brazíliával kötendő légiközlekedési megállapodás témáját életi. Tikau asszony lesz a jelentéstevő a brazil jelentés folytatásaképpen, hiszen ő most ezen dolgozik. A négyes vélemény egy tanácsi irányelvre való javaslat, amely az energiatermékek és az áram adózásáról szól. A koordinátorok úgy gondolták, hogy egy véleményt kell erről alkotni, és miután felülvizsgáltuk a határozatot az állami támogatásokra vonatkozó szabályokról, a GUE-nek juttattuk ezt a jelentést, úgyhogy a GUE visszakerült a lista elejére. Így ezzel, illetve ez a téma 12-es ponttal együtt, ez egy bizottsági közlemény az intelligensebb energiáról. Ezt is a rotációs rendszerben ők fogják ezt a két véleményt készíteni. A bizottság jelentése a 107-es rendelet működéséről. Ennek a téma az fogyatékkal élő személyek PNR adatainak kezelése, illetve egy másik közlemény a 200, 261-es rendelet alkalmazásáról. A koordinátorok úgy gondolták, hogy itt helyes volna egy a saját kezdeményezésű jelentést alkotni, amely vonalkozna a PNR adatokra vonatkozó jogokkal, illetve a az utasjogokkal, és ezt a két témát szeretnénk külön választani, de aztán a koordinátorok úgy döntöttek, hogy vonjuk össze a témát egy saját kezdeményezésű jelentésben. Abban is megállapodtak, hogy kérni fogjuk, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság készítsen egy véleményt erről a saját kezdeményezésű jelentésről, egy közös meghallgatást is szerveznénk az EGSB-vel az utasjogokról, ezt majd valamikor később megszervezzük az előadó véleménye és a koordinátorok döntése alapján. Az Európai Bizottsági Munka Dokumentum félidős előrehaladási jelentés, amelynek témája az intézkedések felülvizsgálata, a hajók nyomon követési rendszerével kapcsolatosan. Úgy döntöttünk, hogy nem lesz ezzel kapcsolatosan vélemény, és nem hozzunk intézkedést, és egy másik közlemény a közös légtére vonatkozó megállapodás Moldovával. Itt a rotáció alapján az ECR frakció nevezi meg az előadót ebben a témakörben. 11-es vélemény, bizottsági közlemény egy űrstratégiáról, az Európai Unió űrstratégiájáról a döntés arra vonatkozott, hogy akkor fogjuk megnevezni az előadót, hogyha az ITRE, mint a vezető bizottság saját kezdeményezésű jelentést szeretne készíteni. Ez 25-én történik meg, már mint a döntés, hogy szeretnének-e saját kezdeményezésű véleményt, és hogyha ez így lesz, akkor illetve hogyha lesz egy ilyen jelentés, akkor készítünk róla a véleményt, ha nem, akkor nem létező jelentésről nem tudunk véleményt adni. A következő témakörben szintén nincsen intézkedés a koordinátorok ajánlása alapján. Ugyanez vonatkozik a nemzetközi éghajlat finanszírozásról szóló munkadokumentumra, Ezekre már hivatkoztam korábban, ezekre a dokumentumokra, ezekről véleményt akartunk készíteni, de aztán kiderült, hogy ez nem szükséges, úgyhogy ezt a két témát töröltük, ejtettük. A petíciós bizottságtól kaptam továbbá egy petíciót a légkondicionálókra az álló teherautókban működő légkondicionálókra vonatkozik ez, és a, az ágazatban dolgozók egészségi szempontjait veszik figyelembe. Tehát ez az álló teherautókban működő légkondicionálókra vonatkozik. A koordinátorok ajánlása az volt, hogy küldjünk a petíciós bizottságnak egy levelet, amelyben megemlítjük, hogy az az légkondicionáló, amely állóautóban működik, standard bevett eleme a legtöbb hosszú távra tervezett tehergépjárműnek, úgyhogy lesz egy szóbeli módosítás a KOK jelentéshez az európai közúti biztonságról. A komitológia témakörében a szabályozási eljárással kapcsolatos ellenvetések tekintetében Alkadrai úr az előadó, de még a parlament nem kapta meg ezt a dossziét, úgyhogy júliusig várnunk kell, amíg ez a hivatalos referálás megtörténik, három hónap a határidő, hogy a parlament minden nyelven megkapja a szöveget, a koordinátorok abban maradtak, hogy a bizottságtól több információt kérünk, és még egyszer megtárgyaljuk ezt a témát később, amikor a bizottsági közleményt már rendelkezésünkre bocsátották. Az egyéb napi rendi pontok alatt áttekintés egy folyamatban lévő projektről, egy úgynevezett store projekt, vagyis egy tárolási vagy raktározási projekt, illetve a STOA projekt a témája ennek a pontnak. Az elnöknek küldtek egy levelet a lezárt, folyamatban lévő és várható jelentés javaslatokról, és a koordinátorok a következő javaslatokban maradtak a frakciókat felhívjuk arra, hogy benyújtsák a 2011-es költségvetésre a javaslatokat. A koordinátorok ezt a döntést a következő ülésüken hozzák meg, június 20-án. A frakciók javaslatait június 6-áig kell benyújtani a titkárságnak. Nagyjából mindjárt végzünk már, ne aggódjanak. A Rajna folyón történt balesetek csalódást keltett a bizottság válasza az elnök levelére, Úgyhogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy meghívják a bizottságot az egyik következő transz ülésre, hogy bemutassák a köz- következtetéseiket a balesettel kapcsolatosan. A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdőívet megkapták a koordinátorok. Ezt egyébként a FEM bizottság küldte a szakbizottságunknak. Ők szeretnék feltárni a helyzetet a parlamenten belüli nemek közötti egyenlőség téma körében a kérdőív alapján a fennbizottság egy rendes jelentést fog majd készíteni a témakörben. Tikau asszony az alelnök, aki a nemek közötti egyenlőség témájával foglalkozik. Tovább küldte a kérdőívet a frakcióknak, és a titkársághoz való benyújtás határideje június 1. Részvétel a szakbizottsági elnökök és a frakciók delegációiban, ezt a PPE vetette fel, a koordinátorok kérni fogják, hogy nem kvóta alapon vegyenek részt a szakbizottsági elnökök ezekben a delegációkban, a bürónak kell erről döntést hoznia. A 2012-es költségvetés végül hosszú vita után a kísérleti projektek eh, témakörében és az előkészítő intézkedések eh, témakörében úgy állapodtak meg, hogy június 3-áig kell benyújtani ezeket a javaslatokat. Liberácki úr az előadó, és eh, az árnyék előadóval együtt három döntésről, három javaslatról döntenek, majd közlekedési információ turizmus és hozzáférhetőség, illetve mindenki számára való elérhetőség, ezek a témák főként. Ennyit mondtam volna el a koordinátorok üléséről, Kramer úr. Az egyebek napirendi pontban van egy kis hiba. Egyszer a Stoánál 2010 szerepel a tanulmányal kapcsolatban, ezt az Eco Efficient Transport for Europe eh, kapcsán hagyták jóvá, és eh, utána az eh, villamos autó helyett electric mobility szerepel. Mi az egész elektromos mobilitás, nem szeretnénk csak az autókra koncentrálni, ezért kérem, ezt javítsuk ki. Jó, köszönjük szépen, ki fogjuk javítani a szöveget. Esetleg van-e valakinek mondani valója a koordinátori üléssel kapcsolatosan, illetve a beszámolómmal kapcsolatosan? Nem elfogadható, jóváhagyták, köszönöm szépen, akkor tovább is léphetünk a következő napi rendi ponthoz, a szavazáshoz. Kérem mindenki ellenőrizze, hogy hogy készen áll-e, illetve megvan-e a szavazókártyájuk, és először egy próbaszavazást szeretnénk tartani, megnyitom a próbaszavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Kasszinec úr, csalt valaki? Nem. Jó. Mindenki jól viselkedik ma. Ennek nagyon örülök. Úgyhogy tovább is léphetünk az első szavazáshoz. A közúti közlekedés biztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtása második olvasatban tart ez a téma Ayala Sender asszony jelentése. 30. módosító Lichtenberger asszony mellette ellene tartózkodás elutasít. 29-es módosító ez okafogyottá vált, ugyanígy, mint a 46-os. Szavazunk a 47-esről mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as a raportőré mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-51-es azonosak, Fandálan és Bach urak nyújtották be mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es, Riké úr módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es, a raportőr nyitotta be mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az 55-ös módosító kapcsán csak, miután elfogadtuk a 17-es módosítót, csak a következő szavakról szavazunk, at least, és az end of the possibilities of obtaining legal assistance. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56-os, igen, 56-osról, mert idejétest elfogadtuk, Riké úr mi mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57-es, itt van egy szóbeli módosító, Szaviszárasszony és Bachur nyújtották be. A, az irányelvet váltsuk el azzal, hogy kerethatározat mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58-as, Lichtenberger asszonyé mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es fogyott. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es Danelis módosítója, az ENT 9546 irányelv mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 63-as Szaviszár és Bach módosítója, szóbeli módosítás, ugyanaz, mint az előbb, kifogásolja valaki senki, akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as, fogyott 61-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfog, elfogadtuk. 64-es, Danelis úr módosítója mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as okafogyott, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as, 24-esről együtt szavazunk, és van egy szóbeli módosító, ugyanaz a történet, mint az előbb. Nem kifogásolja senki, akkor együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os, itt van egy a egy szóbeli módosítója, nem kivogásolja senki, akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a mellékletekre térünk rá, 70-es, 71-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72-es okafogyott, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73-asról nem kell szavaznunk, preambulum 31 Balszájtis úré mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, tehát a 31-es gépen ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Na van egy plusz, Gross úr talán valahogy intézel, hogy ne legyen pluszban a néppárt. Mindenki szavazott. Nem még egyszer, mert Matthew kivette. Most zárom le a szavazást. Mielőtt kihirdetem, még egyszer ellenőrizzük, újra megnyitom a szavazást, még egyszer szavazunk. Tehát a 31-es módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 22 igen, 19 nem, tehát elfogadtuk. 32-es Riké úré mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, tehát a 32-esről megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. 16 igen, 25 nem, ezt elutasítottuk. Egyes módosító a raportőré mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as módosító, itt az ALDE részenkénti szavazás odáig, hogy Serious Traffic Accident, és azután a második uh, and Euro 70 első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es sokafogyott, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-asról szavazunk, de csak az első részről mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 36-os mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. 36 os ellenőrizzük. Össze-vissza nyújtogatták a kezüket, a kollégák, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28 igen, 13 nem, egy tartózkodást elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es a raportőré mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk.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 Megint csak a néppártiak túl sokan vannak. Egyet vegyenek le. Még mindig, most kettőt vettek el. Jó, most jó. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 38-an mellette, egy ellenek két tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok Ayala Sender asszonynak, sok szerencsét! Személycsere itt az asztalnál. A saját jelentésem a következő közúti áru fuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, átdolgozás, 15-ös Valszájti Szúri először mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk,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 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás eh, a módosításokkal együtt, módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 42 igen, nincs nem szavazat, nincs tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk. E, még nem fejeztük be, most a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 mellette nincs nem, nincs tartózkodás, tehát ezt is e, elfogadtuk. Gondolom, hogy most megadják nekem a felhatalmazást arra, hogy ennek alapján tovább tárgyaljak a tanácssal és a bizottsággal. Nem azt, hogy sem ellenzi ezt. Jó, akkor hogyha de Grandes úr megbocsátja nekem, iszom egy kis vizet, mielőtt rátérünk az ő jelentésére. Igen, hát úgyis itt folyadékról van szó ellenőrizzük, hogy biztonságos ez a víz, amit itt iszom. Szavazunk a repülés biztonságról, különös tekintettel a biztonsági szkennerekre, Luis de Grandes Pascual az előadó, és kezdjük az egyes bekezdés 26-os módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 29-es szóbeli módosítóval, including solid material, nem ellenzi senki a szóbeli módosítót mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as Van Dalen úré mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 32-es szóbeli módosítóval, megint ugye senki nem kifogásolja a szóbeli módosítót, neki elolvasta mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodással, hát ezt ellenőrizzük. Lichtenberger asszony 33-as számú módosítójáról megnyitom a szavazást. Jó. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 igen, 21 nem, egy tartózkodással elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 35-ös 26. bekezdés után kell beilleszteni mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os Lichtenberger asszonyé mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es viccasszonyé mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-est visszavonták, eh, akkor átérünk a szkener részre, 60-as. Lichtenberger asszony módosítója. 60, 84, 87-es, 140, 159, 162-es, 5-ös, 7-es és a Libe 27-es módosítójáról blogban szavazunk. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást mindezekről a módosítókról, amiről blogban szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 26-an ellene elutasítottuk. Következő az a kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás az a kompromisszumot elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy a 45, 43, 44, 46, 47-es, 48, 49-esről nem kell szavaznunk. Következő a B kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. De az 5-es, 50-esről kell szavaznunk, külön, Lichtenberg asszonyéról, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az ötvenest. azt hiszem elfogadtuk, de kezdek fáradni, inkább ellenőrizzük. Tehát ötvenesről megnyitom a gépi szavazást. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott az ötvenesről Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, 24-en mellette szavaztak. 51-től 56-ig okafogyottá válik, átérünk az 57-esre, a Jela Szender asszony nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a következő 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. De azért ezt eh, ellenőrizzük le, tehát a 62-es, megnyitom a szavazást. Én úgy láttam, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 18-an ellene, tehát elfogadtuk. 63-as. 63-as okafogyottá válik, mivel a 65 ös elfogadtuk, 64-es a következő. A második része szavazunk Calls the Commission mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő rész következik, Necessity and Proportionality 66-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, C kompromisszum szavaz mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a C kompromisszumot, kérem, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 26-an mellette szavaztak, 16-an ellene a C kompromisszumot elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 67, 68 és a 69-es is okafogyotté válik, 75-ös szintén, 75-ös, 75-ös az utolsó mondat, tehát az, az utolsó mondatról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk a többi okafogyottá válik, 73-as, megint az utolsó mondatról, inside the body, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most áttérünk a 76-osra, ugye a Lichtenberger asszony módosítására mellett ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 80-as módosítót, megnyitom a szavazást. Everybody voting. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25-en mellette, 16-an ellene, nem volt tartózkodás elfogadva tehát. 78-as Tikau asszonyé mellett ellen tartózkodás elutasítva, 79-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 79-est mm, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Igen, jó, hogy leellenőriztük 24 emellette, 17 ellen elfogadva. 82-es Vilszasszonyé mellett ellen tartózkodás elutasítva, 81-est visszavonták, 83-as okafogyottá válik. Nem, nem, a 83-asra szavazunk, a jele Szentelasszonyé mellett ellen tartózkodás. Kik ellenőrizzük le a 83-asra, a jele Szentelasszony nyújtotta be. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28-an mellette, 13-an ellene, tehát elfogadva. 85-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 88-as Foster asszonyé mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 89-es szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le, kérem szépen a 89-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 15-en ellene szavaztak, egy tartózkodással elfogadtuk. D kompromisszum, két részben szavazunk. Az első részre a Rights and Dignity-re, a második rész pedig a Stressis szóra. első részre szavazunk mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második részre szavazunk mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a 91, 92-es, 93-as okafogyottá válnak, most pedig a, a 94-es Foster asszonyi mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le tehát a 94-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 12-en ellene elfogadva. E kompromisszum mellette, kik szavaznak, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy, hogy a következők okafogyottá válnak, csak úgy, mint egészen a 106-os lesz a következő, vészasszonyé mellett ellen tartózkodás elutasítva. 109-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 112-es Kósa uré két részben, az első rész az antilinszulin és a Második részt be, is, tehát ezt visszavonták, tehát csak az első része szavazunk az inszulinik mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 113-as fosztelasszonyé mellett ellen tartózkodás elutasítva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 115, 114, 120 mind a továbbiak okafogyottá válnak egészen az E kompromisszumig. Tehát az F kompromisszumra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a többi mind-mind-mind okafogyottá válik a 131-es 139 Brad Brown mellett ellen tartózkodás elutasítva 141-es következik mellett ellen tartózkodás elfogadva a 144-es, a hármas bekezdés után következik mellett. Újra kezdjük. Tehát akik mellette szavaznak, ellene tartózkodás, ellenőrizzük le, tehát 144-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 13-an szavaztak mellene, mellette, 24-en ellene. Ezt elutasítottuk. Data Protection következik, G kompromisszum, 27-es bekezdés, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig áttérünk a 150-esre, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a H kompromisszunkra szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 156-os Ajala Szender asszonyé mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig a K kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 168-as következik. Leitfried úré, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogad. Bans on liquids. Következik a Ban liquids elkompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. We now go to 173. Most pedig áttérünk a 174-esre Vilszasszonyém mellett. No. Tehát az én listámon ott van még a 174-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 175-ös Meissner asszonyi mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 176-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 177-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 178-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 180-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 179-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le Fandalen úr módosítóját, a 179-est. Megnyitottam a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 18-an elleni, elfogadtuk. 181-es Dövélák asszonyé mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 182-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 183-as utolsó mondatáról kell szavazni, az Making Use of ICS mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 186-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 187-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 188-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. International Relations 189-es visszavonták, 190-es okafogyottá vált, Security Scanners vészasszonyi egyes módosítója mellett ellen tartózkodás elutasítottuk kettes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk hármas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, négyes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, hatos mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, nyolcas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, kilences mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum az F preambulum bekezdésnél mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 14-es Vilszasszony következik mell- mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le, kérem szépen, a 14-es módosítót, megnyitom a szavazást. Everybody vote. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20, mellette 21-en ellene egy tartózkodással elutasítottuk, 15-ös Van Dalen úré mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 15-öst, megnyitom a szavazást a 15-ös módosítóról. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24-en mellette, 18-an ellene elfogadtuk. 16-os vészasszonyé mellett ellen tartózkodást elutasítottuk. 18-as Lichtenberg asszonyé mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. 19-es nem, elnézés, mondja az elnök. tizen, elnézést kérek, a 17-est kihagytam, vészasszonyé, tehát mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-as meg volt. 19-esre szavazunk, a jele Szender asszonyé, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 20, 20-as mokafogyottá válik, vált, 21-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 22-es módosított Lichtenberg asszony, én megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 22-en ellene, elutasítottuk 23-as Bahúré mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es Tikau asszony mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 24-es módosító Tikau asszonyét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 17-en ellenne, ezt elfogadtuk. 25-ös visz mellett, ellen, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Most a véleményekre térünk át. Egyes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 10-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 11-es, 12-es egészen a 21-esig okafogyottá válnak, tehát a 21-es a következő mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le a 21-es bekezdést, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 22-en ellene elutasítottuk. Civil Liberties egyes bekezdés mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de a négyes bekezdés ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 22-en ellene elutasítottuk. 6-os a következő a Libe részéről mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a 9-es bekezdésre szavazunk. Mivel a 7-es és a 8-as oka fogyottá váltak a kompromisszum miatt, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es a következő mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a 12-es bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-en szavaztak mellette, 23-as a következő mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a záró vagy végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 37-en szavaztak mellette, Isten ellene, három tartózkodással. Gratulálok Grandes Pascal úrnak, a jelentéstevőnknek. A következő, ugye itt megváltozott a sorrend, Zile úr ö, jelentéséről szavazunk, a két vagy három kerekű járművekről. A négyes módosítóval kezdjük, a jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 33-34-es visszavonták, most az 5-ös, 6-os, 9-es, 15-ös módosítókról blokkban szavazzunk, ki szavaz mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 35-ös Tikau asszony módosítója mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum következik mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 14-es következik. Nem, nem, a 37-es második része mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most következik a 14-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 19 20-21 blokkban szavazzunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 7-es, 8-as, 10, 11, 12-es, 16-os, 17-es, 18-as, 22-es, 23, 24, 25, 26 blogban szavazunk ezekre a módosítókra, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40, 41 veszavazunk mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. So we now... Most pedig akkor a 30-asra szavazunk, 9 a preambulum bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 31-es nem, ez ez okafogyottá válik, ugye hogyha a blokk szavazás elfogadtuk, ugye itt elfogadtuk, az egyes módosítóról kell szavaznunk, tehát hármas preambulum bekezdés, egyes mellett ellentartózkodás elfogadtuk, most következik a 31, Ke- kettő okva fogyottá vált, 31-es következik a Jela Szender asszonyé mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a hármas módosítóra szavazunk mellett ellene tartózkodás elfogadtuk és a zárószavazást kerül sor. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 39-en mellette szavaztak, két tartózkodással nem volt ellenszavazat, elfogadtuk, tehát gratulálunk Zile úrnak. Ez azt jelenti, hogy mivel ilyen szorgalmasak voltunk és koncentráltak, lezárhatjuk a délelőtti ülésszakot, úgyhogy találkozunk három órakor, és Serikelni asszony jelentését fogjuk először tárgyalni az egyes, az első vasúti csomagról. Köszönöm szépen, a délután!